Kedves kollégák, szeretnék ma megemlékezni egy nagy férfiúról, Negyvenöt évesen hunyt el, és korábban kollégánk volt itt is. itt volt velünk a Strasburgi székhelyen évtizedeken át, támogatta a szabad szoftvereket, és azt, hogy a parlament határozottan kiálljon az igaz elvek és a polgárok mellett. Én is emlékszem még a fáradhatatlan vitázóra, aki ő volt az elnökségi üléseken, és korábban miniszterelnök is volt, itt azonban egyszerű képviselőként is elnyerte a kollégái csodálatát. Ezután a fejlesztés és foglalkoztatási, illetve kulturális szakbizottságnak is az elnöke volt. Franciaország egy nagy európait veszített el, és egy nagy államférfit is. Különösen a Matinyani megállapodásra emlékszem vissza, amely lehetővé tette, hogy megoldást találjunk az új kaledóniai konfliktus megoldására. A környezetvédelem különösen fontos volt számára, különösen a Antarktisz tekintetében. A francia delegáció csütörtökön emlékezik meg róla és arra szeretném kérni a kollégákat, hogy most álljanak fel, és adjuk meg neki a tiszteletet. Köszönöm szépen. Mielőtt megnyitom az ülést,